Добър ден, колеги! Нека най-напред да приветстваме с добре дошли представителите на националните парламенти. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Szeretném a nemzeti parlamentek tagjait üdvözölni először is. Örülök, hogy itt vannak velünk. A mai ülésünket két részre osztottuk. Az első ülésszak a digitalizációval foglalkozik, illetve a munkavállalás jövőjével, a második pedig a tagállamok közötti egyenlőtlenségekkel. Még mielőtt a vita tartalmi részére rátérnénk, néhány technikai részletet szeretnék megosztani önökkel. Aki fel szeretne szólalni, az kérjen felszólalási kártyát. Kérem, hogy ezeket töltsék ki a fehér lap az első, a sárga pedig a második ülésszakra vonatkozik. A szabályok a következők. A nemzeti parlamentekből hárman szólalhatnak majd fel, illetve ezután egy európai parlamenti képviselő, majd megint három nemzeti parlamenti képviselő, stb. stb. A vita során természetesen majd rugalmas hozzáállást fogok kérni. Szeretnék néhány, néhány bevezető szót szólni az első témánkról, ami a digitalizáció és a munka jövője, hölgyeim és uraim. A munka a jövője, a jövő munkája. Itt van a küszöbön már ez a téma, egyáltalán nem távoli dolgokról beszélünk, bár azért vannak még tisztázatlan részletek. Egy valamiben biztosak lehetünk, a digitális átállás, a digitális gazdaság a munkaerőpiacot is átalakítja majd, és már nem lesz tere a képzetlen, repetitív munka erőnek legalábbis a részben autonóm, mesterséges intelligencia rendszerek fogják átvenni ezt a szerepet. Ez, ez sok félelmet és agályt is kivált. Felmérések szerint legalább a mai munkahelyek 65%-át érinteni fogja ez az átállás. Beszélek most titkársági feladatokról, az betanított munkások feladatairól, gépkezelők, stb. feladatok. A munkahelyek 10-15%-a néhány évtizeden belül megszűnik, eltűnik. Az előző ipari átállásokhoz képest ez óriási nagy változás lesz. De vannak ebben jó hírek is. Az átállás és a robotika eredményeképpen új munkahelyek is keletkeznek majd, érdekes feladatok, vagyis a kreativitás szempontjából, illetve a gépekkel való interakció szempontjából ezek lesznek a jövő munkahelyei, szakmái. Éppen ezért Beszélünk most a negyedik ipari forgal, forradalomról, vagyis a gazdaság digitalizálódásáról. A tagállamok természetesen ebben a forradalomban különböző szakaszokban járnak, nálunk még csak kezdődik Bulgáriában. Minden esetre a munkaadók több mint 10%-a a jövő ez eljövő időszakban magasan képzett munkavállalókat kell majd, hogy felvegye. A műszaki tudás, az online ismeretek nagyon is előtérbe kerülnek majd a tekintetben, hogy mire lesz kereslet a munkaerőpiacon. Nem jelenti ez azt, hogy az emberi szakmák eltűnnek, a régi és az új egymás mellett fog tovább élni interakcióban. Realista szeretnék lenni, és abban reménykedem, hogy ma át tudjuk tárgyalni ezeket a kérdéseket, bizonyos kérdésekre választ is találunk, még mielőtt egyáltalán elgondolkodnánk a jövő szabályozásán. Először át kell tekintenünk a lehetséges üzleti modelleket, azt, hogy hogyan tudjuk összehangolni a szakmai életet, a munka, a családi életet, a, a háromoldalú egyeztetéseket, a szociális párbeszédet. És a digitális munkavállalónak különböző alfajai fognak kialakulni, és a szoban forgó technológia miben lététől függően különböző ismeretekre lesz majd szükség. Nagyon érdekes azon gondolkodni, hogy milyen profillal rendelkezik majd egy ilyen digitális munkavállaló, akinek egy gép segíti a munkáját, vagy egy olyan munkavállaló, aki informatikai szakértő, és modellként használja a berendezést, a gépet. Mi történik a munkaerőpiac szabályozásával, a munkajoggal? Ott van a munkaadó, munkavállaló, felosztás, ez vajon így fog-e alakulni a jövőben is? Új jogi fogalmakat kell bevezetnünk, amelyben figyelembe vesszük az új munkakörülményeket, és a munkavállalóknak megfelelő szintű védelmet nyújt. El kell gondolkodnunk a digitális gazdaság hatásáról a jogszabályalkotásra, vagyis hogy mennyire tudjuk szabályozni a holnap munkakörnyezetét. Az Európai Unión belül a nemzeti kormányok, a szociális partnerek már elkezdték ezt a vitát, politikai és jogi napirendet kívánnak kialakítani, arra nézve, hogy a munkavállalók milyen szintű védelmet élvezzenek. A mi konferenciánk erről az előfeszítésről is szól, Hazám ebben a hat hónapban az tanácselnökségét látja el. Szerveztünk egy konferenciát a munka jövőjéről, a munka, az életciklus modellből kiindulva. Ez a konferencia Szófiában lesz, és pontosan ezekről a kérdésekről fog szólni. Munkavállalás a digitális korban, ez a címe. És remélhetőleg az, a konferencia eredményeit majd a tanács figyelembe fogja venni a júniusban elfogadandó következtetésekben. A mai beszélgetésünk remélem, hogy hasznos és érdekes gyakorlat lesz. Most szeretném megadni önöknek a szót. Először is Marita Uszkognak, aki az Európai Parlament foglalkoztatás és Szociális Bizottságának ügyvő elnöke. Köszönöm szépen, kedves kollégák, nagyon nagy öröm, hogy itt lehetek, és annak is nagyon örülök, hogy önök itt vannak, és üdvözölhetem önöket itt ezen az interparlamentáris találkozón, amit nagyon fontos témában szerveztünk meg. Ugyanúgy, mint az előző években, ez a találkozó az európai parlamenti hét keretében került megszervezése, amely összehozza a parlamenti képviselőket az Európai Unió egészéből, hogy olyan témákról egyeztessünk, amelyek mindannyiunk számára nagyon lényegesek, és az európai projekt szempontjából is. Nagyon nagy örömmel nyugtázom, hogy több mint 245 parlamenti képviselő vesz részt eh, a hét rendezvényein, nagyon sok szeminárium lesz, meghallgatás, és erre az ülésre több mint 33 képviselő jelentkezett 22 különböző tagállamból, vagy az egész ülésen itt lesznek, vagy annak bizonyos részein. Vagyis nagyon érdekes és nagyon fontos bevezetőt hallgathattunk meg az előbb a digitalizációról. Tudjuk, hogy ahogyan hallottuk a bevezetőből, a munkaerőpiac 65%-át érinteni fogja a digitalizáció, és lehet, hogy ez még jelentősebb lesz, nem csak a munkaerőpiacra vonatkozik ez, hanem a társadalomra, a demokráciára, mindennapi életünkre. Ez fontos téma tehát, és nagyon érdekes lesz ezzel foglalkozni, bepillantani. Most szeretném is átadni a szót a következő felszólalónak. Köszönöm szépen, Uszkov és engedje meg, eh, engedjék meg, kedves kollégák, hogy néhány percre Henrik Bogárt úrnak adja meg, a Belgium, a belga képviselőház képviselőjének adja meg a szót. A befogadó gazdasági növekedés a posztindustriális korszakban a gazdaság digitalizálása és a munka változó jellege. Ehhez a témához nagyon fontosnak tartom hozzászólni. Az egyik legfontosabb elem az, hogy munkahelyek szűnnek meg a digitalizáció következtében, és ezért fontos, hogy megfelelő képzettségben részesüljenek az emberek az oktatáson keresztül. A digitális átalakulásnak komoly kihatása lesz, a világgazdasági fórum is végezett egy elemzést ezzel kapcsolatban. Az egyik következtetés, hogy a digitalizálás valószínűleg 6 millió munkahelyet fog létrehozni a világon, kb. 2025-ig a különböző iparágakban. Ugyanakkor más helyen az automatizálás sokakat átcsoportosít a munkavállalásban. 2030-ig ez kb kb. két milliárd embert érinthet. Ezért is nehéz a politikai vita erről a kérdésről, mert nem tudjuk, hogy pontosan mi és hogyan fog alakulni. Jelenleg nagyon nagy a bizonytalanság, és a munkakörülmények, a tisztességes bérek is problémát jelentenek. Nagyon érdekes, hogy hogyan tudunk megküzdeni a kihívásokkal erős határozott vezetése van szükség, és megfelelő környezetre mind a vállalkozások, mind pedig a magánszemélyek számára. Fontos, hogy az új digitális gazdaságot egy következő generációs projektként tudjuk levezényelni a 2018-ban az Értékek Uniójában alapdöntéseket kell hozni, hogy nehogy bár vállalatot, vagy vállalkozókat, vagy magánszemélyeket is magukra hagyjunk. Ez azt jelenti, hogy az új karriermodelleket, új vállalkozási formákat is el kell fogadnunk, és a ö, ö, szociális elégedetlenségek is lehetnek ebből, és ezekre fel kell készülnünk. A kutatások szerint a világgazdasági fórum szerint három típusú munkahelyek lesznek, attól függően, hogy mennyire kvalifikáltak ezek. Először is a bizonyos e, e, hely vesznek át bizonyos munkákat, és ezek a munkahelyek meg fognak szűnni. Ugyanakkor mások pedig a különböző gépekkel fognak dolgozni, például a sebészek és más területen. És van végezetül egy harmadik, amelyik gyorsabban kell tanulni, mint a gépeknek. Ezek az új munkahelyek. Itten ez a kreatív területeket jelenti, adatkezeléseket és képtervezéseket. A digitalizálásnak a hatása nem csak a munka végzésre terjed ki, hanem a következő évtizedben ennek különböző további hatása is lehetnek. Itt a különböző lehetőségekről, értékekről beszélünk, és ez több trillió lehet, hogy a kumulatív van számoljuk. Természetesen mindezt nem lehet automatikusan elérni, hanem strukturálisan és átfogóan kell kezelni. Politikai döntéshozóknak eh, számos kérdéssel kell foglalkozniuk, többek közt azzal, hogy milyen politikai eszközökkel lehet megfelelően ösztönözni a eh, vállalkozásokat, a vállalatokat, eh, és a vállalatok számára a piacra jutás is fontos. Egyrészt a globalizáció fontos a digitalizálás, ez bizonyos előnyöket hozhat gazdasági, szociális szempontból egyaránt a gazdasági hatásra, a munkahelyteremtésre is hatással vannak ezek, és ez azt is jelenti, hogy a digitalizálás komoly gazdasági előnyöket hozhat, és ezzel együtt szociális előnyök is járnak közösségek, illetve a társadalom számára. Nem szabad alábecsülni ugyanakkor az elvesztett munkahelyek számát sem, az oktatás önmagában nem osz, old meg minden problémát, komoly kitartás és energia kell mindenki részéről, és mobilizálni kell a társadalmat, és megfelelő oktatásban kell részesítenünk az embereket ahhoz, hogy a gazdaságok és a vállalatok számára is egyáltalán egyformán hasznos legyen mindez olyan arányok jönnek létre, amiket még soha nem láttunk. Ezért logikus, hogy egy politikai vitát folytassunk arról, hogy az eredményeket hogyan tudjuk szétosztani. Teljesen világos, hogy részt kell vennünk ebben a munkában, és az oktatásba kell fektetni, mindenki, akit csak lehet, megfelelően képzettségben kell, hogy részesüljön ahhoz, hogy teljes tagú tagja legyen a társadalomnak. Egyébként hogyan várhatnánk el, hogyha maga a társadalom nem segíti az embereket akkor, amikor leginkább szükségük van a társadalomra? Fontos, hogy a matematika, a és egyéb tudomás, tudásokat is segítsünk, és valamennyi területről ismeretekre van szükség. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi munkaerőt is át kell képezni, illetve új elemeket kell bevezetni az oktatási rendszerükben. A fiatal generációnak pedig ezeket kell elsajátítani az, hogy majd sikeresek legyenek az új gazdaságban. A digitális gazdasággal együtt biztosítani kell, hogy a az állampolgárok régiókon, országokon és szupranacionális szinten is megfelelően tudjanak egy elkapcsolatokat tartani. Fontos a hogy megfelelő megtérülése legyen a gazdaságnak, és biztosak vagyunk abból, hogy létre lehet hozni egy olyan helyzetet, ahol mindenki nyertese lesz a helyzetnek. Most itt az, pedig azt kérem önöktől, hogy valamennyien vegyenek részt ebben a vitában és ebben az inkluzív gazdasági kérdésekről folytatott vitában, ami mindenkinek eredményt kell, hogy hozzon. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, és most engedjék meg, hogy Biosio Frutos asszonynak adja meg a szót Spanyolországból. Nagyon örülök, hogy itt lehetek önökkel, és beszélhetek ezekről a kérdésekről, ami engem illet. Mi is úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos mindaz, ami dematerializált világot alkotja, a hálózatok, ezek pedig újabb követelményeket vezetnek be. Fontos, hogy a mai munkavégzéshez képest változások fognak létbe menni. De fontos kérdés, hogy mennyi munkahelyet fogunk elveszíteni, milyen munkahelyek jönnek létre, és milyen kvalifikáltságra lesz szükség a jövőben. Én három kérdéssel szeretnék foglalkozni, ami nekem és frakciómnak fontos és végezetül azt célozzák, hogy mindent, ami dematerializált, ezt e, emberi szempontból, illetve a munkavállalók jogainak tiszteletben tartása szemszögéből vizsgáljuk. Miért is fontos ezzel foglalkozni? Kezdeném egy első kérdéssel. A gazdaságnak a dematerializáltsága. Egy olyan időszakban jön ez létre, amikor ö, ö, normalizáltuk ö, a ö, szűkösséget ez a dematerializáció, ez rontja az életkörülményeket, részmunkaidőben dolgozó emberek vannak, rövid ideig dolgozhatnak, kevés a munkabérük. Ez egy nagyon speciális kontextusban megy mindez végbe, és végezetül én most arról beszélek, ami Spanyolországban történik, de végül is ebből az van, hogy egyre rosszabb körülmények jönnek létre most például ezek a különböző ö, online platformok, azt mondják, hogy e, munkahelyet teremtünk ezzel. Én nem mondom, hogy ez nem teremt munkahelyet, de mit jelent ez legalábbis Spanyolországban? Ezek nem tisztességes, jó munkahelyek, ezek a különböző online platformok az én hazámban, hogy erre már rámutattak a szakszervezetek is, a kizsákmányolás új formáit hozzák tehát online kerülnek kizsákmányolásra a dolgozók, és miért? Azért, mert ez egy új jelenség, az online platform nincs igazi ö, ö, hoz, kapcsolatrendszer, nem érzi a munkaadó sem, hogy ő igazán munkaadó. Akik dolgoznak ezeknek a platformok számákra, ők pedig ö, vállalkozóként dolgoznak önállóan, és mindössze az ismeretüket adják, tehát ö, önálló munkavállalók, akik ugyanakkor nem alternatívaként választják ezt, legalábbis Spanyolországban az történik, hogy ezek a munkavállalók elvégzik ezt a tevékenységet, és kizárlagosan ez a tevékenységük, és ez az egyetlen lehetséges pénzkereseti lehetőségük. Ez azt is jelenti, hogy valójában ö, valójában nem igazi vállalkozók, azt mondják, hogy önfoglalkoztatók vállalkozók, így jelentik be magukat, és végzik ezt a munkát, független, önálló munkavégzőként. Tehát mit is akarok ezzel mondani? Nagyon fontos, hogy a szakmai kapcsolatokon belül ezekkel a dematerializált gazdasági problémákkal foglalkozzunk, mert egyébként ezt nem fogadhatjuk el, hogy ez további, még rosszabb munkakörülményeket hozzon létre. El kell érnünk, hogy a az online platformok, a robotika, a hálózatok megfelelő, tisztességes munkahelyet biztosítsanak az emberek számára. És még egy kérdés van, ami foglalkoztat bennünket, és ehhez mondok egy példát. Ez az egész hálózati kérdés, szuper összekapcsolódtak vagyunk, szuper informáltak, szuper kapcsolatrendszerünk van, és hiperadóztatásra is kerülünk. Ez az egész végül is azt jelenti, hogy az emberi erőforrásokat nyereséggel tudják ugyan üzemeltetni, de azt is kell látni, hogy mindez olyan helyzeteket hoz létre, amik szembe mennek a munkajoggal. Mindezeket a kérdések végül is nagyon rossz, rosszul fizetett munkahelyeket jelentenek a dolgozók számára, ez kihat a családra, a munkaidőre, és hogy állandóan a vállalat rendelkezésére kell, hogy álljanak. Ez érintheti a munkavállaló kapcsolatát a munkadókkal, és bővebb szociális kihatása is lehet. A tagállamok a munka jogba keretei közé szorítják ezeket a viszonyokat, de ezek lehetnek érvényesek, de aztán kevésbé lesznek érvényesek az idővel. Azután a képzéssel is szeretnék foglalkozni, ez a harmadik téma. Tudjuk mindannyian, hogy alapvető elem az oktatás mindabban, amit a digitalizációval kapcsolatban tárgyalni szeretnénk. A képzés szükségessége egyértelmű, de van ebben egy kis csavar, egy csapda. Spanyolországban nagyon sok európai uniós forrást használunk fel erre a témára, de nem tudtuk ezt arra lefordítani, hogy a fiatalainkat megfelelően úgy képezzük azokra az ágazatokra, amelyikben, amelyikben valóban szükség van munkaerőre, mint például a fodrászok vagy a, a pincérek. Tehát nem az új technológiára, digitalizációra kell csak központosítani az oktatásban. És vannak olyan munkavállalók, akik kikerülnek a munkaerőpiacról, és nem tudnak újra bekapcsolódni a munkaerőpiacra, ha például egy bizonyos életkort már elértek. az államoknak ezeknek az embereknek is esélyt kell adniuk, akiknek nincsenek már erőforrásaik, hogyha ki kerülnek a munkaerőpiacról, nincsenek ismereteik, nincsen képzésük, akkor nagyon nehéz átképezni őket, és nagyon nehéz nekik visszatérniük a már digitalizált piacon a munkaerőpiacra. A, digitalizált munkaerőpiac sok lehetőséget is ad majd, ezt nem tagadhatjuk, viszont azt gondolom, hogy nem lehet semmilyen kifogással megengedni azt, hogy még bizonytalanabbá tegyük a munkahelyeket. Figyelembe kell vennünk, hogy egy olyan helyzetből indulunk ki, hogy kezd elfogadottá válni az munkahelyek bizonytalansága, és sok erőt vesztettek, vagy hatalmat vesztettek a munkavállalói szervezetek. A digitalizációnak nem szabad megengedni, vagy a robotikának, hogy még tovább rontsák a munkaerőpiaci viszonyokat, és még inkább elszegényítsék a munkavállalókat, és még többen legyenek azok, akik nem tudnak tisztességes munkavállalást elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Claudia Müllernek, aki a német Bundestag képviselője. A két előttem szóló hosszas előadásából nem fog most mindent megismételni, hanem más témákat szeretnék kiragadni. Egyetetünk abban, hogy az ipari forradalom óta a digitalizáció lesz a nagyobb átállás, és akár csak akkor most is el fognak tűnni bizonyos munkák, de újak is létrejönnek majd. A fizikailag nehéz munka egyre inkább a robotok kezébe kerül, vagyis az emberek hosszabb ideig tudnak majd dolgozni, így Németországban nálunk, de szerintem máshol is, Európában nagyon nagy demográfiai változások vannak, és ezért át kell állítanunk a munkaerőpiacunkat. A digitalizáció, tehát esélyeket és veszélyeket is rejt. Az egyik esély az az, hogy hosszabb ideig lehet dolgozni. Ez lehet esély is, de rizikó is. Esély azért, mert tudjuk, hogy a tudást hosszabb ideig megtarthatjuk a cégeknél, másrészt egy kihívás is ez, hogyan tudjuk lehetővé tenni az egész életen át tartó tanulást, nem csak a képzésben, hanem a továbbképzésben, hogyan tudunk szembenézni a munkanélküliséggel, hogyan tudunk minden munkavállalónak a foglalkoztás idején, és nem csak a nagyvállalatoknál, hanem főként a kisebb vállalatoknál, eh, akik ez ideig eh, főként Németországban alulreprezentáltak voltak, hogyan tudjuk számukra lehetővé tenni azt, hogy ők is eh, oktatást tudjanak nyújtani munkavállalóiknak. Az inkluzív munkaerőpiac is fontos. Több lehetőség kell a bevonásra, a digitalizáció ebben segíthet, lehetőséget lehet teremteni, hogy a különböző nehézségekkel élő személyek számára is munkát tudjunk teremteni. Tehát a digitalizáció erre esélyt kínál. Az egyik alapja ennek, és itt Németországnak itt még sokat kell tennie európai viszonylatban, ez a technikai infrastruktúra. Ezeket a dolgokat csak akkor tudjuk megvalósítani, hogyha a digitális infrastruktúra Németország minden régiójában és Európa minden régiójában egyforma. Mert különben az történhet, amit a 19. 20. századról is láttunk, hogy lesznek olyan régiók, amelyek leszakadnak. Láthattuk ezt például a vidéki területeken Németországban, ahol még mindig nagyon alacsony az internet képessége és ez óriási gondot jelent. A másik gond a munkavállalók tekintetében a munkaidő megváltozása. Ez sok lehet a család munka egyensúly szempontjából, itt rugalmasság lehet a munka szempontja, munkaidő szempontjából, otthoni munka, ez jó lehet, viszont meg kell változtatni a munkavédelmi szabályokat is, ehhez, ezt ki kell igazítani az új körülményekhez, a utazási idő, a tényleges munkaidő, ezeket mind eh, ki kell igazítani. Lehetővé kell tenni azt, hogy a családot, a, a karriert jobban össze lehessen eh, egyeztetni. Ezek olyan kérdések, amelyek eh, egyrésztről azt is jelentik, hogy munkavállalók megvédésére van szükség, ugyanakkor meg kell felelni az új eh, körülményeknek. Még röviden hogy beszéljek egy dologról. Már szóba került a vállalkozók eh, kérdése. Azt láthattuk, hogy egyre több a önfoglalkoztató Németországban, most ugyan van egy kis stagnálás, viszont van egyfajta átmenet a, a foglalkozók foglalkozó, foglalkoztatási státusz, illetve a vállalkozás között. Ebben segítenek a digitális platformok, viszont itt ügyelni kell a kizsákmányolásról, hogy ezt el lehessen kerülni. Nagyon fontos az, hogy az önfoglalkoztató területén is legyen egyfajta minimális bér, hogy nehogy egyfajta látszólagos vállalkozói réteg jöjjön létre A kérdés az az, hogy uh, hogyan uh, tudjuk a, az állami társadalmi rendszereket jobban bevonni ide, és hogyan tudjuk itt a KKV-kat még jobban bevonni. Ezek olyan kérdések, amelyek bennünket nagyon is foglalkoztatnak Németországban. Az eddigi munkaügyi minisztérium egy fehér könyvet terjesztett be 177 oldalas. Ez számos téma itt már előkerül, de konkrét megoldásokat majd a következő években kell kidolgozni. Nem csak EU szinten, nemzeti szinten is szükség van erre, hiszen eh, egységes a munkaerőpiac, és itt közösen kell megtalálni a megoldásokat, és várom ezt a mai vitát itt. Köszönöm szépen, eh, Müller asszony. Most pedig eh, zárásként Gyalkov úrnak adom meg a szót, aki a demográfiai politikák bizottságának vezetője Bulgáriában. Köszönöm szépen, elnök úr! Megtiszteltetés számomra az, hogy beszélhetek ma önökkel olyan témákról, amelyek mindannyiunkat érintenek. A digitalizáció, illetve a munka a jövője nagyon fontos téma, hiszen a történelem során ezek a fajta változások évszázadokon keresztül mentek végbe, most pedig csak néhány évtizede vannak ezek a változások, és az új digitális forradalom előtt állunk. A, az ipar megváltozásával indult meg ez a forradalom, viszont a digitalizáció egyre jobban felgyorsult, és ez már minden gazdasági tevékenység részévé vált. A 70-es, 80-as évekhez képest ugyanazt a növekedést 50-70 százalékkal kevesebb munkaerővel el lehet érni, mint korábban. Radikális változás következett be a feldolgozó iparágban, a mezőgazdaságban a hagyományos iparágak digitalizációja most már tény. És mindezek gyorsasága, ez nem csak a politikára hat ki, hanem a társadalomra és az egyénre is egyaránt. A digitalizáció megváltoztatja a piac struktúráját, új kívánalmak vannak oktatásra, képzésre, van szükség mindezek tekintetében ez az úgynevezett negyedik forradalom lehetőségeket eh, nyújt eh, az emberek számára, új szakmák jöhetnek létre, ez egy esély lehet, de ez veszélyeket is eh, tartogathat, és még korai lenne megmondani azt, hogy hova vezetnek ezek a változások, de afelől nincsen kétség, hogy a technológia gyorsabban változik, mint az emberek, a munkavállalók szokásai, gondolkodása. Két forgatókönyv lehetséges a világ, az európai piac számára. Kétfajta gondolkodásmód van ennek tekintetében. Vannak, akik úgy látják, hogy a munka nélküliség elmélyül, öm, szociális öm, blázangások lehetnek. Mások úgy gondolják, hogy 30%-kal csökkenhet a gazdaság 2050-ig. Vannak optimisták is azonban, akik úgy gondolják, hogy a fizikai munka el fog tűnni bizonyos szektorokban, de ez új horizontokat is nyithat, magasan képzett munkaerő lesz, az emberi potenciált, az innovációra, illetve a kreativitásra lehet folytatni, for, fordítani. Természetesen lesznek kihívások és problémák. Különbözőség például a tagállamok között az Európai Unióban, a, illetve az állampolgárok képzettsége ezekben az országban, hogyha egységesek szeretnék lenni, akkor konvergenciára kell törekednünk, egy szélesebb körű keretet kell létrehozni, nem szabad, hogy egy kétsebességes Európa jöjjön létre. A digitalizáció kihat az emberek életére, radikálisan megváltoztatja a munkaerőpiacot, hogyha az automatizáció miatt a munkahelyek 40%-a eltűnt az elmúlt évtizedekben, 20-30%-a fog a munkahelynek eltűnni a digitalizáció miatt. És a kérdés felmerül, mit kezdjünk majd ezekkel az emberekkel. Erre egy egyszerű válasz lehetne a minimális jövedelem. Az Európai Bizottság beszélt erről a kérdésről, de különböző vélemények vannak. A munkavállalók joga, illetve a partnerek közötti kapcsolat a foglalkoztató foglalkoztatók közötti viszony meg fog változni, a három oldalú tárgyalások is meg fognak változni. 2020-ban Európában 25 millió munkahelyen lesz betöltve, mert nem lesz elegendő képzett szakember. Hogyan lehet megtalálni majd ezeket a szakembereket? Úgy gondolom, hogy megfelelő képzést kell nyújtani. Ezért kell az, hogy Európában a következő évtizedekben minden potenciált mobilizáljunk, a, az oktatókat, a civil társadalmat. Mindenkinek egy irányba kell eh, haladni annak érdekében, hogy felkészítsük a fiatal generációkat ezekre a kihívásokra. A digitális munkák lesznek, és vállalkozóként létre kell majd tudni hozniuk munkahelyeket ezeken a területeken. A munkák új formája, a foglalkozások új formája, az innovatív technológiák, a demográfiai változások, jogalkotási változáshoz is vezetnek. Meg kell változtatni a jogszabályokat megfelelő elemzés után kell egy keret, amely minőségi növekedést eredményezhet, és biztosíthatja a munkavállalók alapvető jogait. A digitalizáció új gazdasági modelleket, üzleti modelleket teremt, meg változtatja az emberek kommunikációját, viselkedését, az emberek lassanként megváltoztatják majd munka, életmódjukat, hosszabb ideig fognak dolgozni. Bulgária, Bulgária azon országok közé tartozik, ahol az ipar viszonylagosan fontos a GDP szempontjából, Úgy gondoljuk, hogy nálunk is a negyedik forradalom kifoghatni majd a munkaerőpiacra. Az ország demográfiai válságot is átélt, az egészségügyi, oktatási vonzatai mindennek majd kihatnak életünkre. Ha visszatekintünk a múltra, akkor azt mondhatjuk, hogy érthető az, hogy félünk a digitalizációtól, viszont mindenképpen optimistán kell erre tekintenünk. Remélem, hogy ez a vita jó lesz, hiszen ezen vita eredményétől függ mindaz, amit fog majd tenni az Európai Unió, illetve a tagállamok. Egyik meg, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy a hozzászólási idő korlátozott, nagyon sokan szeretnének hozzászólni, tehát két perc maximum a hozzászólási idő. A bevezetőt követően most pedig megadom a szót azoknak, akik először kérték. Köszönöm szépen. Az olasz időszakban most, amelyik ez a ciklus, ami most változik, a munkaerőpiacon a nagyon aprólékosan megvizsgáltuk a, ezeket a helyzeteket. Az olasz parlamentben egy vizsgálatot végeztünk, készítettünk, aminek az eredménye egy zárójelentés, amivel szeretnénk elindítani a gondolkodást azért, hogy a vállalatok is gondolják végig a digitalizálást a különböző ágazatokban, illetve hogy ugyanakkor védelmezzük is azokat a régiókat és azokat, akiket leginkább érint az ipar átalakulása. Úgy tűnik, hogy vannak olyan munkahelyek, amelyek örökre el fognak tűnni, el fognak veszni, és csak egyes szakemberek lesznek képesek másút megfelelő munkát találni. Ezért nagyon fontos, hogy olyan oktatási modulokat dolgozunk ki, amelyek a kompetenciáknak az elsajátítását segítik. Ezt Olaszországban még inkább érezzük, mert a másodlagos ágazatokban sokkal többen dolgoznak Olaszországban, mint általában Európában. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi tendencia nálunk is érvényesülni fog, de a különbségek még kirívóbbak lesznek. Ezért tűnik számunkra nagyon fontosnak, hogy megfelelően beavatkozzunk az oktatásban, a pályaválasztásban, a szakképzésben és amit még el kell mondani, a képzés területén nagyon kevés történik, és a 2018-as költségvetésben bevettünk, de csak egy évre egy és területén nagyon kevés történik, és a 2018-as költségvetésben bevettünk, kértünk, de csak egy évre, egy az, hogyha megfelelő képzést biztosítanak, ami a 4.0-as nemzeti tervnek felel meg. Ez 500 ezer eurót jelent. Természetesen vannak feltételek, amiket teljesíteni kell ahhoz, hogy ezt a vállalatok ágazatunk vagy igénybe tudják venni. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor most Svetlana Gilová asszonynak adom meg a szót, a szociális, bolgár szociáldemokrácia pártot követ, a munkában és a munkaerőpiacon, illetve a szakképzett munkaerő iránti keresletben is. Ez egy dinamikát jelent, egyrészt nagyon sok látjuk valamennyi ágazatban, de vannak ágazatok, amelyeket jobban és intenzívebb módon érint ez a változás. A digitalizációzettsége, a probléma megoldó készség, a csapatmunka is fontosabbá válik. A kormányoknak időben fel kell lépniük a számítástechnika és kommunikáció területén is a megfelelő szakismereteknek a meghatározása, amire majd szükségük lesz a között, amit keresnek, és ami kínálatként megjelenik a munkaerőpiacon és fontos a termelő munka és a jogszabályok is létrejöjjenek, amelyek ezt lehetővé teszik. Ez vonatkozik egyébként az önfoglalkoztatókra is, akik nagyon sok esetben egyébként az új technológiákat vezetik. Köszönöm. Most pedig Nikolaus Máriusnak adom meg a szót, aki a görög parlament szociálpolitikai szakbizottságának elnök, elnöke. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, hogy itt lehetek önökkel megint. Azt nem tudjuk, hogy a munka feltételek tekintetében mindig betartják-e a törvényekre van szükség, amelyek a munkavállalók jogait egyértelművé teszik, még a nem tipikus munkavállalási formák tekintetében is gulhassanak, és szankciók kövessék a szabásértést. Az egyenlőtlenségeket is csökkenteni kell, amelyek a különböző munkaszerződések miatt jönnek létre vannak olyan munkahelyek, amelyekhez szaktudásra van szükség, digitális tudásra. Ez legyen a tagállamok kormányai számára a legnagyobb prioritás. A tagállamoknak javítaniuk kell annak a lehetőségét, hogy az állampolgárok ez számára a legnagyobb prioritás. A tagállamoknak javítaniuk kell annak a lehetőségét, hogy az állampolgárok rész szociális veszélyeket, kockázatokat is teremt egy válságidőszakban, amelyet egyenlőtlenségek jellemeznek. A negyedik forradalomra, ipari forradalomra is ez igaz, hogy csak az ember oldhatja meg a felmerülő problémákat. Köszönöm. Elnök úr, és köszönöm a kollégáknak is, hogy eljöttek az Európai Parlamentbe, hogy erről a témáról beszéljünk. Ez a kérdéskör a jövőjét napirendre tűzte. Ez egyébként az ILO napirendjén is van, és a tagállamok is részt vesznek a munkajövőjével kapcsolatos munkacsoportban. Nagyon lényeges, hogy előre lépjünk a jövő kihívásainak felmérésében. Szeretnék a platformunkavállalókkal kapcsolatosan egy megjegyzést tenni, reagálni valamire, ami elhangzott. Kiderült, hogy az úgynevezett platformtársaságok nagyon gyakran nem csak egy tagállamban működnek, hanem különböző európai tagállamokban vannak jelen, és megpróbálják úgy alakítani a szabályozást, amikor arról beszélünk, hogy hova, hogyan tudjuk rugalmasabbá tenni a munkaerőpiacot, különböző munkavállalási formákban kell gondolkodnunk. Csal vannak ezek a fejlemények, amikor a munkaerőpiaci reformokat megvalósítjuk, nagyon fontos leegyszerűsíteni a munkajogot, és biztosítani azt, hogy Csal vannak ezek a fejlemények, amikor a munkaerőpiaci reformokat megvalósítjuk, nagyon fontos leegyszerűsíteni a munkajogot, és biztosítani azt, hogy ne romoljon a munkavállalók helyzete a munkaerőpiacon. Átfogó válaszokat kell adnunk, és nem lehet csak munka termelékenységeket, és csökkenték a munkanélküliség kockázatát. Nagy kihívása az előregedő társadalom, és nagyon fontos, hogy a például tudatosságfokozási intézkedéseket, illetve egy önkéntes értékelést a vállalkozások számára, Köszönöm szépen, most pedig mikrofont kérnénk. Sorry. Köszönöm szépen, elnézést. Az eh, Európai Uniót megpróbálnánk vonzóvá tenni a digitalizáció irányába, a high-tech cégek irányába a megoldást, akkor megláthatjuk azt is, hogy milyen fajta hálózat kapcsolatot lehetne létrehozni, hogy nagyon sok munka el fog tűnni, vagy ezeket átalakítják. Erről is volt már egy tanulmány. Kilenc északi országban, ezt nem régiben adta ki a McKenzie. De fél, nem félhetünk magától a digitális gazdaságtól, a az üzleti környezetet vonzóbbá kell tenni számukra, és akkor így sokkal több munkahelyet tudunk teremteni, és akkor beszélhetünk a szociális. Most pedig megadnám a szót Sofia Ribeiro-nak Portugáliából, aki parlamenti, európai parlamenti képviselő. Az innováció, robotika, digitalizáció, ez visszafordíthatatlan folyamat, nem tudunk elfutni előre, erre fel kell készülnünk, hiszen maga ez a fordalom már zajlik. Egy olyan világban élünk, ahol a programozás képessége fontosabb már szinte, mint az olvasás ezért mindenképpen látnunk kell ezt a kihívást a kompetenciák tekintetében, mind a vállalatok, mind pedig az emberek szempontjából, azért, hogy a digitalizációra fel legyünk készülve. A fiataloknál kell kezdenünk, és pontosan itt nem szabad spórolnunk. A fiatalok oktatása egész életre szól, csak itt lehet új szakértelmet szerezni, és a vállalatoknak sokkal szorosabban együtt kell működniük az egyetemekkel, hiszen eh, kölcsönösen egymás segítségére lehetnek. A robotika területén pedig ügyelnünk kell arra, hogy a szociális, regionális különbségek ne legyenek még nagyobbak. Én egy eh, szélsőséges régióból eh, érkezem, legkülsőbb régióból érkeztem, így is sok a nehézség, de nagyon nehéz információkhoz, technológiákhoz jutnunk, átadni a tudást. És Portugáliában nem csak a legkülső régiók érzik ezt, hanem más régiók is. Mindenképpen szeretnénk a változásokat elősegíteni, és a digitalizációval ez lehetséges lenne számunkra is hiszen itt már nem annyira fontos az, hogy a legkésőbb, legkülsőbb régióhoz tartozunk-e, vagy sem. Ehhez persze az kell, hogy a politika hajlandóbb legyen még többet befektetni a, az oktatásba, hallottunk a rugalmasságról, lesznek új munkamodellek, részmunkaidő, otthoni munka, ez pozitív is lehet, de természetesen mindennek úgy kell lezárnia, hogy aki részmunkaidőben dolgozik, vagy otthonról dolgozik, őt is lehessen képezni. Mi pedig állandóan köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig az Európai Parlament képviselő Laura Depp következik. Очевидно е, че тук е. È stato tradotto male il mio nome. Eh, grazie per eh, averci dato uno spaccato delle vostre realtà. Köszönöm szépen, eh, köszönöm, hogy eh, a változásoknak. Amit én tapasztalok, az az, hogy talán nem is vagyunk képezni az embereket, el kell mélyíteni bizonyos ismereteket kompetenciákat kell ö, kibontakoztatni. Ö, modellt is változtassák már átképezni magukat, illetve nem képesek elsajátítani az új ismereteket, amelyek nagyon mások, mint azok, ami másipar kialakítását, a robotikát, és így tovább. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az Európai Parlament múlt év októberében nagy többséggel hogy a papíron hát minden a lehető legjobban alakul. Csak hogy a valóság az ritkán felel meg a tanulmányokban leírtaknak. Itt emberiekről van szó, emberi szervezetről. Szerintem nincsen jó munkaszervezés, hogyha legyen az digitális vagy más, cserélnek. Erre nagyon oda kellene figyelni. Én egy olyan ágazatból származom, alkalmazom, ahol amit nagyon informatikára állítottak át, az az acélipar. Mindig azt mondták, hogy ez majd megkönnyíti az életünket. Mindig feszültség lett belőle, mert mindig elfelejtették az emberi kapcsolatot, a kapcsolati rendszert, hogy a robot az majd elvégzi egyedül a kellemetlen munkákat. Nem, azokat az alvállalkozók végzik, természetesen a legkevésbé képzett emberek. Tehát ezt is módosítani kell. Azt is elmondhatjuk, hogy nem mechanikusan mennek a a dolgok. Igen, lehet, hogy lesznek majd B pontban bizonyos munkánatos ez. Ezt is figyelembe kell venni. Másik, ne, nem mindenki lesz képes számítástechnikussá válni, vagy mérnökké, és akkor mi lesz? Tehát a, a szociális gazdaság egyszerűen szegmentálódik, és az nem osztanak meg tulajdonképpen szinte semmit ló elé, hanem nézzük meg, hogy megfelelő emberi szervezetek gazdaságot is, és, és végezetül képvisel, Schuster képviselőnek adom meg a szót. Благодаря ви. Приключваме с заявилите колеги за изказване. Очевидно е... Köszönöm szépen, úgy tűnik, hogy nincs itt, és akkor akkor ezzel végére értünk a hozzászólónk listájára. Nyilvánvaló, hogy ez a vita a digitalizációról és hogy az hogyan fogja érinteni a szakképzettséget, a munkaerőpiacot, az érintett felek kötelességeit és jogait. Ez egy nagyon méreható vita, ezt csak most kezdjük, még csak próbáljuk felmérni a kihívást, de hát ez a feladatunk engedjék meg, hogy alelnök társamat kérjem, hogy vezesse be a következő vitát. Köszönöm, most pedig akkor a második ülés szak következik, és itt pedig a tagállamok közötti különbségekről fogunk beszélni. Természetesen tudjuk, hogy vannak egyenlőtlenségek, de szeretném megkérni, hogy Először is Iván Bartoló, Radka Maxova, Jan Kreiner és Svetlán Angelova jöjjenek és foglaljanak helyet a panelban. Most egy kicsit talán mélyebbre áshatunk ebben a témában, és megadom a szót azonnal Iván Bartolónak, a Máltai Parlament képviseletében fog szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony! A gyors szociális és gazdasági változások idején nagyon fontos a politikai szociális rend szempontjából, hogy képesek eh, le A szülők rosszul eh, tanultak, nem megfelelően, akkor alacsony lesz a jövedelmük, rossz körülmények között élnek. Nagy a valószínűk eh, számos Európai Uniós tagállamban is a, ennek hatását abban megállapodhatunk, hogy fontos a gazdaság és statisztikai hivatal jelentése szerint 70 ezer személyt veszélyeztetett a szegénység. Gazdasági növekedés az unión belül hozott bizonyos eredményeket 2017-ben. A 2008-hoz képest elérte a válság előtti szintet. Ugyanakkor a meghúzottokban új munkahelyek jöttek létre, tudomás, tudósok a kommunikációs ágazatban, a legnagyobb az ehhez kapcsolódó szolgáltatási területeken. Ugyanakkor a közelmúltban néhány nagy vállalat, például 54-től 60 és korig ugyancsak megnövekedett a foglalkoztatása nagyon kis mértékben, vagy lassan, 5-ben. Továbbá az 59 éves kor fölöttieket vesz a szegénység dolgozók, ugyanakkor alacsonyabb nyugdíjat fognak kapni, amikor majd nyugdíjba fognak menni a ö, majdani nyugdíjasokat. meg amíg tovább folytatódnak ezek a demográfiai váltatások, egy egész ágazatra hatással le. Parlament tagja. Kikapcsolódott a mikrofon. Köszönöm szépen. Holnap van a szociális egyenlőség napja. Nagyon jó alkalom ez arra, hogy az egyenlőtlenségekről, egyenlősége, egyenlőségről beszéljünk. Nagyon sokféle egyenlőtlenséget tapasztalunk a tagállamokban, a lehetőségek terén, az esélyek terén, az oktatásban, vagy a jövedelmek megoszlásában, az a vagyon megosztásában az elmúlt időszakban ez nagyon tágult ez a, ez a különbség az elmúlt száz évben talán a legnagyobb, illetve az adózásban is jelentkezik ilyen egyenlőtlenség. Ha összevetjük az adókat már a munkavállalásra, a tőkére vagy a vagyonra vonatkozó adókat, akkor nagy különbségeket látunk. Hogyha a társasági adót nézzük, látszik, hogy a kis cégek nagyobb mértékben fizetnek adót, mint a nagyok. Minél nagyobb egy cég, annál kevesebb adót fizet. A nagyvállalatoknak jobb lehetőségeik vannak arra, hogy a saját hasznukra használják ki a jogszabályokat. A diszkrimináció alapja részben, illetve az egyenlőségek alapja részben a diszkrimináció a nem alapján történő diszkrimináció, nevezetesen, hogy a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak, vagy rassz alapú diszkrimináció, bőrszín, vagy éppen a vezetéknév alapján kaphat valaki rosszabb munka lehetőségeket, illetve egyenlőtlenségek alakulnak ki a törvények alapján is, és mivel mi törvények alkotásával foglalkozunk, ezért elgondolkodhatnánk olyan megoldásokon, amelyel csökkenthetnénk az egyenlőtlenségeket. Először is, amikor az egyenlőtlenségről beszéltünk az adózásban, hogyha megnézzük a bruttó nemzeti összterméket, ugye ez a teljes torta mm, országonként hasonló a mérték, vagyis olyan 60% körüli ez a mérték, ami a munkából származó bevétel, vagyis ez az a bér, amit a munkavállalók kapnak. 40% nagyjából, 30 és 50 közé esik, de nagy, a nagyja az 40% körüli, vagyis a tőke jövedelmeknek ez a, a része. És ha megnézzük, hogy mennyit adót fizetnek ezek után a jövedelmek után, akkor azt látjuk, hogy a munkából származó jövedelem után fizették 75-80%-ban az adókat, sokszor 80% feletti, tehát 60%-ot kapnak a tortából, és 75-80%-ot fizetik be az adónak és ami a tőke jövedelmeket illeti, ők a tortának nagyjából a 40%-áért felelősek, és 10-15%-ban fizetik meg az adókat. Ez a szabályzásnak köszönhető, úgymond. A munkavállaló jövedelem nagyjából 40%-kal adózik, a tőkejövedelem pedig ennek nagyjából a felével, hogyha egyáltalán van rajta adó tehát úgy gondolom, hogy talán az egyik olyan dolog, amit a törvényhozásban megtehetnénk, az, hogy átalakítjuk a, az adórendszert, hogy ne termelje újra az egyenlőtlenségeket. Ha azt tekintjük át, hogy a különböző bér jövedelmek, vagy a tőkejövedelmek, az örökség hogyan adózik, azt látjuk, hogy nagyjából fele annyival adózik, mint a munkajövedelem, ha egyáltalán. Ezen változtatni kellene, és másodszor azt látjuk, hogy a gazdagság megoszlásában nagyon nagy az egyenlőtlenség. Ilyen is volt már a történelemben, három módszert alkalmaztak, ami a jövedelmi egyenlőségeket javította. Az egyik a forradalom, a másik a nagy háborúk, hát én egyiket sem javasolnám. A második az, amit az Egyesült Államok tett, a progresszív vagyon és öröklési adó. Egy generáción belül kiegyenlítette, jobban kiegyenlítette a vagyonkülönbségeket. Pearl Harbor sokat jelentett az Egyesült Államokban a jövedelmi egyenlőtlenségek terén, de nagyon sokat számított a progresszív vagyonadó és a progresszív örökösödési adó, és a legmagasabb örökösödési adó, ha jól emlékszem, 77% volt, ami azt jelenti, hogy ha valakinek nagyon nagy volt az öröksége, 77% adót fizetett. És most nem a Szovjetunióról beszélek, vagy egy kommunista diktatúráról, hanem az Egyesült Államokról ilyen magas volt az adó, és ez sokat segített abban, hogy kiegyenlítsék a társadalmi jövedelmi viszonyokat, vagy vagyonviszonyokat. Hatékony vagyon és örökségadókra volna szükség, ezek a legjobb módszerei arra, hogy kiegyensúlyozzuk a vagyoni viszonyokat a társadalomban. És aztán ott van ez az egyenlőtlenség, hogy ki az, akinek van munkahelye, és ki az, akinek nincsen. A negyedik ipari forradalomról beszélünk, említették az gőzgépet, az elektromos áram bevezetését, és most itt a digitalizálódásnál tartunk, és a munka idővel 80 óra után 60 óra lett, aztán 40 a heti munkaidő. Most vannak helyek, ahol 35-38 óra a heti munkaidő, de miért nem beszélünk arról, hogy lehetne tovább csökkenteni a munkaidőt? Amikor van egy új lépés a termelékenységben, új felfedezések új találmányok segítségével, mint például a gőzgép vagy az elektromosság, mindig oda vezetett, hogy csökkent a munkaidő, erről most is beszélnünk kellene. Miért nem mondjuk azt, hogy legyen 30 vagy 25 óra a heti munkaidő? Németországban bizonyos ipari cégek ezt teszik, azt hiszem, hogy a Volkswagen-nél 30 óra körüli, sok munkavállaló esetében a munkaidő, és még mindig magasak a bérek. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, de lassan lejár a 8 perc. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egy kicsit másfajta témáról szeretnék beszélni, mint az előttem szóló. Egy dolgot kell látnunk. Nem csak azt kell látnunk, hogy a mi változások hogyan hatnak ki, hanem azt is kell látnunk, nem csak azt kell látnunk, hogy a társadalmi változások hogyan hatnak ki, hanem azt is, hogyha csökkenteni szeretnénk a szociális különbözőségeket, akkor meg kell vizsgálnunk azt hogy milyen különböző legjobban teljesítő országot, amely fellép a szegénység a szociális kirekesztés ellen. Ugyanakkor, ami a eléggé alacsony. A cseh köztársaságban nincsen igazából nagy gond a belső egyenlőtlenséggel. Az OECD itt a nulla a teljes egyenlőtlenség, vagyis nagyon alacsony a különbözőség a cseh köztársaságban, és Svédországban 0,7 az az együttható. Ami az es- illeti, ezek az egyik ez egy legnagyobb kérdés a cseh köztársaságban. Vannak kívüleső területek, vannak olyan területek, ahol jó a munka, piaci részvétel, az oktatás. Ezért új stratégiát dolgoztunk ki 2000 14-20-ra vonatkozólag. A szegénység tekintetében jók az eredményeink. Az Eurostat szerint 2007-ben 2008-hoz képest a kirekesztés a szegénység veszélye csökkent 1,37 millió ember az, aki a leginkább veszélyeztetett, és itt főként a um, férfiak veszélyeztetettek, ami a szegénységet illeti a legnagyobb veszélyforrás. Itt a munkanélküli háztartásokat fenyegeti. Egyre inkább nő sajnos ezen személyek aránya a csak köztársaságban. és sokkal nagyobb a veszély az elvált családokban. Hogyha ambiciózusok akarunk lenni a cseh köztársaságban a 2020-as stratégia kapcsán, akkor arra kell koncentrálnunk, hogy csökkentsük a szegénységnek itt tehát személyek arányát 100 ezerrel 2020-ra. Szerintem az egyedülálló szülőkre kell koncentrálnunk, azokra, akik nem már a teremteni. A bérezésen belüli különbség, ezeket is nyomon követhetjük, itt vannak indikátorok, amelyeket nyomon lehet követni, össze kell hasonlítani a legszegényebbek leggazdagabbak adatai. A 2015-ös kutatás szerint legszegényebbek 10%-a cseh, a cseh köztársaságban. Főként itt a bér különbség alapú együtthatóra koncentrálunk. Az elmúlt évtizedben ez az együttható, tehát ez az együttható stabil marad. Összehasonlítva más országokkal, a cseh köztársaság, mint más északi országok, hasonló értékekkel rendelkezik. Nagyon érdekes koncentrálni az egyes szociális csoportokra. Nyugdíjasoknál is többször, többször beszéltünk a vállalkozókról, itt is vannak különbségek a bevétel szempontjából. Ugyanakkor a csak a jövedelem eloszlása van. A Robin Hood Index is erre koncentrál, azt vizsgálják meg, hogy mennyire kell elosztani a vagyont újra ahhoz, hogy mindenki legalább hasonló jövedelemmel rendelkezzen. A cseh újra el kell osztanunk csak egy ötödét. A csökkent, és a hosszú távon munkanélküliek aránya is csökkent igaz, kizeti az uniós szabályokat kellene, hogy tükrözzék, illetve figyelembe vegyék. A különböző politikai terület